Does work? It works. Good. Good evening. Jó este. Ladies and gentlemen. Jó estét, hölgyeim és uraim. Hadd kezdjem el. Nem egészen pontosan, hétkor, ahogy kellett volna, mert még most is úton vannak kollégáink közül néhányan, buszon, vonaton, vizen, földön, levegőn, ben Toja Madame, Madame asszony. Minden rendben van, jó, jó. És talán kis csúszással, de most már tényleg kezdjük el. Ha nincs egyéb kommentár, akkor jóvá hagyjuk a rendkívüli és jegyzőkönyvét módosítások nélkül bejelenteni valóim tekintetében, ugye most hozzászólás nem volt, egyéb kérdések a végén lesznek. Nagyon fontos a bejelenteni valóm. Két fő szakbizottság, a Költségvetési és az ECON úgy döntött, hogy az FC tárgyában hozzák a szavazásokat, az FC 2 április 24-ére tekintettel a téma dosszié politikai súlyára. Számunkra az ITRE bizottság számára tehát fontos, hogy igazodjunk ehhez a új menetrendhez a mi véleményünkkel. Ezért kellett megszervezni ezt a rendkívüli szakbizottság ülés Strasbourgban, hogy az FC2 tárgyában szavazzunk két jelentős, egyik jogalkotási, a másik pedig saját kezdeményezési jelentés. Mindkettő nagyon-nagyon fontos. Szeretnénk a véleményünket mind a két szakbizottságban megjelenteni a költségvetésében is, meg az ECOM-ban is. Az 55-ös cikk alapján megosztott hatáskörben dolgoznak. Kedves barátaim! mindkettőjükkel egyek vagyunk az 55-ös szabály alapján egységesen vállaljuk a felelősséget néhány fontos pontért ebben a folyamatban. Hármas naprendi pont, a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Itt a 2016. november 28-29, illetve 17. évi január 12. ülések jegyzőkönyvéről van szó. Szóval nincs ademvetés, jóváhagyatnak tekintjük ezeket. Köszönöm, megyünk tovább, szavazunk. két javaslatcsomagon álltunk. Az elején tartunk egy ellenőrző szavazást, teszteljük a rendszer. Szeretném megnyitni ezt a próbaszavazást, ha megengedik. Megnyitom a szavazást. szeretik, és Strasbourgban a szavazás, ez a kérdés, amire most szava, amit felteszek. Erre szavaznak, lezárom a szavazást. Ez, értem az üzenetet. Nagyon fontos üzenet. Én tartózkodtam, nézzék meg. Akkor haladjunk a szavazással. Egy véleménytervezet jogalkotási javaslat, új rendelete, az Európai Beruházási Stratégiai Beruházási Alap, illetve technikai javítások az alap és a tanácsadói platform tárgyában. Jelentés jetevő társam Éva Kylie. Elnök úr esetleg ellenőrizni, hogy az EPP-ből hányan vannak jelen, mert nincs itt a szavazó kártyám. Szeretném tudni, hogy szavazhatok-e vagy nem. Jó, jó, ellenőrizzük, utána nézzünk. E, egyelőre csak mondja be, hogy mellette vagy ellene szavaz-e. Jó? Elektronikus ellenőrzésnél elmondhatja, hogy kivel szavaz, 114-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Rendben. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ön igennel szavazott. Kudricka asszony pedig nemmel szavazott, úgyhogy sajnos ez elutasításra került. Istenem, talán egy kis szünetet kellene tartaniuk. Tartanunk, és elmenniük a kártyákért? Á, értem, ön is igennel szavazott. Akkor két plusz és egy mínusz adandó hozzá az eredményhez. Ez így nagyon bonyolult lesz, nagyon türelmesnek kell lenniük. Én nagyon türelmes vagyok. 122-es mellette, ellene Istenem, még egyszer, még egyszer, ellenőrizzük a szavazást. Tehát 132-es. Lezárom a szavazást. Elfogadásra került ezúttal. 17-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 134-es mellette. A 141-essel együtt szavazzunk. 134-es és 141-es nem ugyanazon az oldalon vannak, de egyszerre szavazunk róluk. Mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellette, nem, ezt a kettes kompromisszum lefedi. Tegyék fel a kezüket még egyszer kettes kompromisszumot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és mindjárt látják az eredményt, igen, elfogadtuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás. Kérem, hogy jól tegyék fel a kezüket. Tudom, hogy fáradtak az utazástól. 138-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 139-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 114-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizi. 140-es ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Tehát egyel több nem szavazat, így 28, 28. És ezzel elutasításra került, mert a többieknek itt van a kártyájuk, kedves barátaim, elutasításra került. 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 153-as második rész. 153-as második rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A 153-as második részéről ellenőrizzük a szavazást, lezárom a szavazást, Elutasítottuk. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 156-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, elektronikusan, 4-es kompromisszum, Lezárom a szavazást. Elfogadásra kerül. 159-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 160-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 161-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom. 161-es véletlenül azt mondta az elnök, hogy mellette, de valójában megnyitotta a szavazást. Lezárom a szavazást. Nincs többség. Mert ugye van még egy nem szavazat, és így elutasításra került. 162 in favor. es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 163 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 164-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 166-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 167 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 181 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tehát 181-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 183-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 185-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 186-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 188 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 189 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, tehát a 189-es módosítót ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom az elektronikus szavazást. Elutasítottuk. 132-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 191-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 193-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a, 130, a 193-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mert ugye van plusz egy nem szavazatunk. 194-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 195-ös A 194-est elfogadtuk, mondja az elnök úr. Elnézést kérek. Tehát 196-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Két módosítóról, a 197-es és 8-asról együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 36-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 199-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 200 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 201-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 203-as mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, tehát a 203-as módosítót Lezárom az elektronikus szavazást. Elutasítottuk. 204-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, mert elég szoros. Tehát a 204-es módosít, 204-es módosítóról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 205-ös mellette, ellene, ugyanaz a többség, elutasítottuk. Tehát akkor a 205-öst azért mégiscsak ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E, második része a 46-osnak mellette ellene tartózkodás, de ellenőrizzük, tehát a 46-os második részét ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, 3-as elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os második része. Mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát az 56-os módosító második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát az 56-ost a, a négyes része ugyanaz a módosító négyes rész mellette, ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító, második rész mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább. Tehát négyes módosító második része, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as módosító második része. Mellette, ellene, Nem látom a kezét. Föltartja a kezét, elnézést kérek, E ellenőrizzük ezt is. Tehát 63-as módosító második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk ezúttal. Harmadik rész. Tehát 63-as módosító harmadik részéről szavazunk mellette, ellene. Hát ezt is ellenőrizzük inkább. Tehát 63-as módosító harmadik része. Lezárom a szavazást. Nos, már közben megérkezett a kártyája a kollégának, úgyhogy így már rendben van az eredményünk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette, ellene tartózkodás. Hát Inkább ezt is ellenőrizzük. Tehát a 76-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 87-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, tehát a 18-as kompromisszumot ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát 91-es módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást, le is zárom. Elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 97-es mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, tehát a 97-es módosítót ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 113-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És a záró szavazás ráadásul név szerinti szavazás lesz a jelentés egészéről jogalkotási vélemény és akkor ezt le is zárom. Elfogadtuk. Gratulálok Eva Kylie asszonynak. És akkor térjünk rá a következő napi rendi pontunkra. Ugyanezen alapról van szó, végrehajtás. Végrehajtás. Marian Marinescu jelentéstevőnk egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 3 kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 35 mellette, ellene. Nézzük meg éppen. 35 öst Próbasz előző szavazást tartunk. Lezárom. Elvetettük. Hatos kompresszor mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette. A második részről szavazunk csak, mellette, ellene tartózkodók, géppel ellenőrizzük ezt is. Lezárom. Elvetettük. 52 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 61 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 63 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 64 mellette ellene. Nézzük meg ez zsigéppel. 64-est. Ellendő szavazást tárgya most. És lezárom a szavazást. Elvetettük. 65 mellette. Ellene. Nézzük meg az előzőt megint géppel. Kicsi a különbség. 65-öst írtuk ki. Lezárom Elvetettük 67 mellette, ellene. Tartózkodunk. Elvetettük 68 mellette, ellene. Nézzük meg a 68-ast. Lezárom a szoldást. Elvetettük. 9-es kompresszor mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. tíz mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 77 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 78 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 90 mellette, ellene. 94-es géppel nézzük meg. 94-est ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elvetettük. 13-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, egy 106 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 15 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 113 mellette ellene tartózkodók. éppen nézzük meg a 113-as. Lezárom. tizenhárom, lezárom, elvetettük. 114 mellette. Ellene. Tartózkodók, elvetettük. Elektronikusan szavazunk most. Név szerinti szavazásban végszavazást. Megnyitom. Megnyitom ezt a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. A többség, nagy többség, támogatja, gratulálok a jelentőstevőnek, és ezzel zártuk a négyes napirendi pontot. Van -e egyéb kérdések körében hozzátenni valójuk? Nincs ügy. Lezárjuk az ülést. Átveszem. No.